Az EU folyamatosan felveti ezt a témát a hatóságokat, és továbbra is figyelme követi az eseményeket. Köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönet, biztos úr. Kedves kollégák, a vitát lezártuk a szavazásra. A harmadik és utolsó téma vitáját követően kerül sor. Zimbabwei helyzet. Először megint Baska úrnak adom át a szót. Tessék önni a szót. Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Nem első alkalommal foglalkozunk Robert Mugabe pártjával. Már 2008-ban is elfogadtunk egy állásfoglalást a Mugabe rezsimmel szembeni szankciókról, és a helyzet akkor is, mint ahogy ma az emberi jogok megsértése volt új esetek a, a letartóztatásokra, megfelelemlítésekre vonatkozóan, és a politikai pártok számára egy tisztességesebb versenyt kell biztosítani, ellenkező esetben szankciókat kell alkalmazni az ország ki zsákmányolásával szemben az állásfoglalást annak reményében kell elfogadni, hogy az EU intézkedések felszabadíthatják a terrori, terrorban élő zimbabai népet. Robert Mugabe nagykövetei az Európai Unióban gyakorlatilag a zimbabai nép számára jelentenek megalázást. Politikai módokat kellene megtalálni Afrika ezen részében. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Amióta már 12 éve itt vagyok a parlamentnél, próbálunk segíteni Zimbabvén. Nagyon optimista voltam a jövőre vonatkozóan, de két dologgal kapcsolatban egyértelmű volt a helyzet. Először is, amíg Robert Mugabe hatalmon van, és néhányan védelmezik az ANUPF, illetve a biztonsági erők, és amíg a nemzetet kifosztja mindentől, nem igazán várható változás. Másodszorban pedig az imbabbei népen múlik, afrikai szomszédjaik segítségével, és itt főleg Dél-Afrikára gondolok természetesen, hogy a szükséges változásokat bevezessék. Akkor talán, de csak talán végre megmozdul valami a jó irányba tudják, hogy miért, amikor oggad, aggódik be, akkor azonnal mindenkit ellenségnek tekint, az MBC-nek gyakorlatilag koalícióban kellene lennie, de a minisztereket és a képviselőket az NDC-ből megverték és letartóztatták, akárcsak az emberjogi harcosokat ahogy Mugabe egyre idegesebb két oknál fogva is, mert a barátai, főleg Kaddafival mi történik, és egy héttel ezelőtt, március 31-én a, a Dél-Afrikai Fejlesztési Közösség, ahova Dél-Afrika és Zimbabwe többi szomszédjai is tartoznak, mi történt itt. Persze ennek az erőszaknak véget kellene vetni ahhoz viszont be kellene vezetni minden egyes megállapodást a gyakorlatban is, szabad választásokat megszervezni Zimbabvéban, és az európai kormányokhoz és az EU-hoz azzal fordulunk, hogy intenzívebben lépjenek fel, hogy minden politikai hatásukat bevessék Dél-Afrikában, hogy gyorsan vezessék be Zimbabvéban a változásokat, és a megfelelően monitorozott választások útjára induljanak hogy ne félemlítsenek meg senkit. Elnök úr, amíg a valós változásokról nincs bizonyíték, addig korlátozó intézkedésekre van szükség a továbbiakban is, főleg Mugavéval szemben, és így az EU semmiképpen nem fogadhatja el Mugabe oldalon kinevezett nagykövetét. Majd, ha már tényleg demokrácia lesz és közrend, biztos vagyok benne, hogy a nemzetközi közösség, beleértve az EU-t is, kész arra, hogy nagylelkű segítséget nyújtson. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök, köszönöm szépen, Van Orden úr. Szárgentini asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Tíz éven keresztül foglalkoztam az zimbabai helyzettel. Egy Amsterdami Fejlesztési Szervezetben dolgoztam, és ott sokszor fogadtuk az emberi jogi aktivistákat Hollandiában és általában Európában ösztönöztük őket, hogy látogassanak meg minket, nem csak azért, hogy emberi kapcsolatok alakuljanak ki, és hogy eltávoljanak Zimbabvétől, hanem hogy több ismertet szerezzenek. Az Vosi Komo volt az egyik személy, akit megismertem a munkám során. Ő egy emberi jogi aktivista, és nem vesztett el a lelkesedését a, ezekben az években. És pontosan ilyen emberek miatt fogadjuk el ezt az állásfoglalást, és írtuk meg ezt az állásfoglalást. Megmondom őszintén, nem hiszem, hogy Mugabe bármit reagálni fog egy ilyen állásfoglalásra, hiszen továbbra is hatalmon fog maradni. Mit is tehetünk, ha szankciókat nem alkalmazunk? Azt szeretném kérni, hogy a Kimberley folyamat a kereskedelem tekintetében szigorúan kerüljön alkalmazásra, vagyis zimbabwei gyémántot, gyémántot ne tudjanak eladni. Amíg, mindaddig, amíg emberi jogi emberi jogokat nem tartják tiszteletben, gyermekunkat alkalmaznak. Zimbabwe-vel kapcsolatban nagyon is ismert a mi véleményünk. Továbbra is harcolnunk kell olyan emberek miatt, pontosan, mint Abel Csikomo. Köszönöm, a Jóland képviselő a következő. Köszönöm. Nagyon aggasztó, hogy az impavei emberi jogi helyzet az elmúlt hónapban konkrétan kifejezetten romlott, és ezt az agályt a Nemzeti Egység kormány ellenzéke is osztja. A ZANU PF az, ellenz, az ANPF ellenzéket többször kínzásnak vetették alá, fogva tartják és kínozzák. Ez mindenféleképpen felépést kíván meg a munkakormányjal szemben, mindaddig, amíg változásra nem kerül sor. A szólásszabadságot kell biztosítani, véget kell vetni az önkényes fogvatartásnak és kínzásoknak, a politikai üldözésnek. Köszönöm. I thank you. Köszönöm szépen. Anna Gomes a következő. A zimbabvei helyzet egyértelműen rámutat arra, hogy milyen problémákat vetett fel a legutóbbi választás. A nemzetközi közösség és a dél-afrikai fejlesztési közösség fel kell, hogy lépjen az önkényes fogvatartásokkal szemben az MCD támogatói esetében. Meg kell követelni az emberi jogok tiszteletben tartását a választásokat megelőzően. Az emberi jogi kritériumok és a különböző fórumok felforgató anyagokat kerestek, illetve jogi, emberi jogi aktivistákat üldöztek, mégpedig szervezett rendszeres vagy szisztematikus módon, amit el kell ítélnünk. nagyobb figyelmet kell szentelni arra, hogy mi történik az arab világban, és biztosítani kell a valóban szabad választásokat. Köszönöm, most Kelly úr kap szót. Köszönöm. Először is kollégám Alan Kedek nevében szólok, akinek ma délután kellett volna hozzászólni ez a témához. Ezzel a témával kapcsolatban, mindhárom témával kapcsolatban, amiről beszélünk, ez talán a legrosszabb és a legtöbbször felvetett. Mugabe már túl régóta van a, a világ színpadán, diktatúrát tart fenn, és brutálisan lép fel a saját népével szemben. 2009-ben a demokráciát kellett volna a kormánynak képviselnie, de hát ez nem működik. Főleg Van a megfélemlítésekkel, letartóztatásokkal, eltűnésekkel, sőt, az ellenzéki képviselők kivégzésével. Ez elfogadhatatlan. Még a civil szervezetek sem menekültek meg ettől, mert gyakorta fosztogatják az irodáikat, és letartóztatják munkatársaikat. Úgyhogy föl kell lépnünk a diktátorral szemben. És ahogy Van Orden képviselő is említette, legalább az Afrikai Unió most már bizonyos ellenzéket kezd formálni vele szemben. És az Európai Uniónak pedig, hogyha lehetősége van segíteni, válvetve harcolni, di- diplomáciai erőket bevetni, meg kell tennie, hogy először is Mugabe úr a kivégzéseket, letartóztásokat, másodszor, hogy az alkotmányt elfogadják, a zimbabvei nép szabadsága érdekében, amelynek aztán nyilván szabad választások és demokratikus kormány lesz az eredménye. Köszönöm szépen. Én köszönöm önnek, Kelly úr. Tavares úr a következő. Obrigado, presidente. Köszönöm, elnök úr. Mindennyian tudjuk, hogy a 2008-as megállapodás 2009-re Robert Magura és az MDC közti hatalmi megosztás tekintetében ez nem volt a legjobb, nem volt az ideális megoldás, ez volt a legjobb lehetséges megoldás azért, hogy valami történjen az emberi jogi és demokratikus témában Zimbabwe-ben. Természetesen Robert Mugabe, Mugabe mindent megtett azért, hogy ne valósuljanak meg a megállapodásban szereplők, próbálja elnyomni az ellenzéket, az alsóházban most többségbe kerültek. Néhány perccel ezelőtt kaptunk hírt arról, hogy erőszakos támadásért az MDC ülésen bizonyos emberekkel. Természetesen az Európai Unió nem hallgathat Zimbabwe témájában nem hagyhatunk szemet, és nem szabad megengednünk Robert Zimbabwe-nak, hogy az alkotmányos mechanizmust semmibe vegye. Biztosítanunk kell azt, hogy ne léphessenek föl úgy, ahogy az utóbbi időben ez történt. Most a frakciók nevében Kaczmarek úr következik néppárt. Köszönöm. Hölgyeim és uraim, elnök úr! A zimbabweiek nem örülnének a mostani vitának, illetve remélem élvezhetik a mostani vitát, hiszen most nemzeti ünnep van, és az ünnepet sem tudják élvezni. Itt egy kényszer kompromisszumról van szó, Zimbabvéban. A hatalommegosztást el lehet fogadni egy adott társadalomban, hogyha bizonyos előfeltételek teljesülnek. Az egyik ilyen feltétel az, hogy az emberi jogok helyzete javuljon. Éppen ezért foglalkozunk az zimbabvei emberi jogok ügyével. A korlátozó intézkedések hatékonynak bizonyulnak, de nem engedhetjük meg azt a helyzetet, hogy a, az üldözés és a kínzás, az erőszak feltételeként alkalmazzák ezt. Arsenzis kolléga. O, to koma tu Mugabe ki mechanizmi... Köszönöm szépen a szót. Mugabe pártja és mechanizmusai is, ahogy ezt a többi képviselő is említette, Mindenkit megtámadnak, akik a demokrácia mellett, illetve a demokratikus szabadságjogok, jó, szabadságjogok mellett teszik le a voksot Zimbabwe-ban, és akik demokratikus átalakulást akarnak. Felelősek vagyunk azért, ami Afrikában történt, hiszen többször is felléptünk ott, főleg amikor megszülettek ezek az országok, gátoltuk a demokratikus átalakulásokat, amikor érdekeinket sértette mindez. Úgyhogy kötelességünk, hogy segítsünk abban, hogy demokratikus választásokat szervezhessenek. Ez különösen fontos 60, volt 67-ig, hiszen Görögországban diktatúra volt addig. És minden alkalommal, hogyha nemzetközi intézmények ö, ítélték ezt el, akkor az emberjogi harcosoknak ez reményt adott. Úgyhogy pontosan ezért kell folytatnunk itt ezt a harcot, és Mugabét és ö, ö, cinkosait el kell ítélnünk, segítenünk kell Zimbabvénak, hogy demokratikus átalakulás útjára ö, induljon. Köszönöm szépen, tanok úr! Elnök úr, az EU támogatja a Kimberley folyamatot, amelynek a célja az, hogy az afrikai konfliktusokat ö, eltörölje. De aggasztóak a közelmúltiban történt ö, események Zimbabvéban. Matthew Jamba, aki az elnöke a Kimberley folyamatnak, konzultációkat folytatott a zimbabwei gyémántokkal kapcsolatban. Erről tavaly ö, tárgyaltunk, több száz embert elzavartak az otthonukból ennek kapcsán, és a biztonsági erők megkínoztak, megerőszakoltak, sőt megöltek helyieket. Ezért az Európai Uniót a Kimberley folyamat keretén belül arra szeretném felhívni, hogy konszenzus alapú döntést szorgalmazzanak, és régóta hasonló rendszert kívántam volna bevezetni más természeti kincsek tanúsítványai esetében is, Afrikában, mint a gyémánt esetében. A Global Witness esetében az amerikai kormány vezető szerepet vállalt. Köszönöm. Thank you, Mr. Tanok. Mr. Köszönöm, Tanok úr. Prejda úr a következő. Köszönöm, elnök úr. mindig, amikor Robert Mugabe-ról beszélnek, akkor Ceausescu jut eszembe, a 80-as évek román diktátora jut eszembe, illetve Katafi. Katafi rendszeresen meghívottja volt ceausescu És örülök annak, hogy emlékeztetett a kollégám Mugabe és Katafi közti hasonlatra. Ugyanakkor azt gondolom, hogy Mugabe már valamit megtanult Ceausescu-tól, és a civil társadalom militánsai elleni gyűlöletre gondolok. Február 19-én a zimbabwei rendőrség nagyon sok aktivistát letartóztatott, és most megvádolták őket, és lehet, hogy halára fogják ítélni őket. Az egyetlen tévedésük idézőjelben, hogy arról beszéltek, ami Egyiptomban és Tunéziában történik. A Mugabe rezsim esetében a legfontosabb, hogy szabad és korrekt választásokat lehessen szervezni, és remélem ez lehetséges lesz. Elnök, köszönöm. Eszeje asszonyi a szó a kezdi keretében már. Köszönöm szépen, elnök úr. Az EU külügyi tanácsa egy határozatot fogadott el Zimbabvéről szeretnék fenntartani a szankciókat, ugyanis nem történt előrelépés. Az egyik követelmény az, hogy valós előrelépés történjen a hatalom megosztó, megosztási megállapodás keretében. Ez nem úgy működött, ahogy elvártuk, és egyértelműen a Mugabe és biztonsági korilájnak az érdekeit szolgálja a kínzások, a gyilkosságok elszaporodtak. Az EU szankciói nem az imbavei nép ellen szólnak. Az EU rengeteg segélyt nyújt Zimbabvének élelmiszer és egyéb formában, és szabad választásokra van szükség, amit megfigyelőkkel kell majd figyelemmel kísérnünk. Geringer de Odenberg asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Az Imbambáról szóló utolsó vita tavaly októberben napirendre itt ebben a házban, de azóta semmi sem történt. 90%-os a munkanélküliség, 40%-nál kicsit több az áll, várható élettartam, és az embereknek nincsen hozzáférése az alapszolgáltatásokhoz. Egyértelműen láthatjuk azt, hogy Mugabe és Svangirai között a megállapodás nem igazán tölti be a reményeket. A helyzet nem változott Zimbabvében. A határokon túl azonban igen, az észak-afrikai események tükrében. Néhány ezer kilométer a távolság a két terület között, de ami az elefánt csontparton történik, arra utal, hogy a demokrácia nem ismer földrajzi határokat. Először is. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy véget vessünk a demokratikus ellenzék további üldözésének. Fél évvel ezelőtt azt mondtam, hogy Zimbabwe nem engedheti meg magának azt, hogy ö, mesterséges problémákat teremtsem saját magának. Most is azt mondom. Köszönöm szépen, Buszai úr a következő. Köszönöm szépen. A parlamenti delegáció tagjaként hiszek abban, hogy Eston asszonynak határozott álláspontot kell kialakítania az akratások és az önkéntes letartóztatások ellen. Ugyanakkor azt kell követelnie, hogy minden alapszabadságot tiszteletbe tartsanak, hiszen nemzetközi szinten maga a rendszer is emellett kötelezte el magát. Minden törvény, amely a nemzetközi törvényekkel szemben áll, be kell, hogy tiltásra kerüljön. A Dél-Afrikának jobban segíteni kell a demokratikus erők kialakításában Zimbabvában. Köszönöm szépen. Most Baszeszko asszony következik, úgyhogy még egy kis románt hallgathatunk. Köszönöm szépen, elnök úr. Az zimbabai események figyelmeztetnek arra minket, hogy gondoljuk végig az jogi helyzetet egész Afrikában. Mugabe kormánya a más jelöltek ellen lépett fel, ellenkampányal, fölépnek a nem kormányszervezetekkel szemben, az emberi jogi aktivistákkal szemben sokat közülük letartóztattak. Nem szabad elfogadnunk, tolerálnunk ezt a demokratikus alkotmányt kellene kidolgozni. Egy új alapjognak kéne garantálnia az átlatható választásokat. A gazdasági helyzete az országnak jelentősen változott. Az elnök a bányákat államosítani kívánja, és a gazdasági tevékenység gyakorlatilag ezeken a bányákon alapul. A külföldi befektetések tekintetében gyakorlatilag ez nagyon fontos, már csak a válság miatt is, elnök. Köszönöm, Repo úr szó. Eh, Zimbabwe presidenti Mugabe a ZANU PF. Köszönöm szépen. ZANU PF eh, párt nem részes a hatalom megosztási megalapodnak. Zimbabwe nem áll még készen a demokratikus átalakulásra. A félelem eluralkodott, a kínzások mindennaposak, ezeket mutatták az elmúlt hónapok fejleményei is. A jelenlegi politikai helyzet megakadályozza a fejlődést az embereket a politikai nézeteik miatt megkínozzák, újságírókat kínoznak meg a véleményük miatt. Támogatnunk kell Zimbabwe fejlődését. Az Európai Tanács úgy döntött, hogy továbbra is fenntartja a korlátozó intézkedéseket, a zimbabwei kormányjal szemben ide tartozik a fekete lista, és ezt szerintem mindaddig folytatnunk kell, amíg nem kapunk kellő bizonyítékot arra, hogy valós változások következnek be. Ezek azonban csak a korrupt kormányra kell irányuljanak, és nem minden zimbabwei ellen. Tesz úr. Ön jelentkezett, nem? Igen, köszönöm, elnök úr. Már gyermekként is a Rodéziáról vannak bizonyos elképzeléseim, két nővérem katolikus nővérként ott tevékenykedett. És ők írták, hogy az ottaniak éheznek az, hogy ez ma is folytatódik, ez teljesen elviselhetetlen, elfogadhatatlan. Egy kommunista, szocialista diktátor Mugabe egyszerűen egy éhénység zónává sülyeztette ezt a régiót. Nagyon fontos, hogy ez a kérdés ismét szerepel a napi rendünkön. El Képzelhetetlen és elfogadhatatlan, hogy egy diktátor egy egész népet terror alatt tart. És Dél-Afrikának is fel kell lépnie, el kell szigetelnie a diktátort, addig nem várható előrelépés. Köszönöm, Desz úr, most pedig megkérem a bizottság elnök helyettesét, Sefcovics urat, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők, úgy gondolom mindannyian egyetértünk abban, hogy Zimbabwe és az emberi jog megsértése Zimbabvében túl régóta napirendünkön van. Mindenki reménykedik abban, hogy pozitív változások lesznek, de a politikai elnyomás és az erőszak nem ezt mutatja. Pontosan ez történik. Néhány héttel, néhány hónap ezelőtt is pontosan ez történt. Ezért az Európai Uniónak továbbra is és megerősített módon alkalmaznia kell a korlátozó intézkedéseit, amelyeket idén februárban vezetett be. Egyértelművé tettük, hogy ezek, ez az egyetemű lépéssel hangsúlyozni kívánjuk, hogy mennyire fontos a pártok közti megállapodás, a kormánypártok közti megállapodás, ami a választásokhoz vezethet. Az EU hangsúlyozza ebben a kontextusban, hogy további konkrét előrelépésekre van szükség. Az EU-t különösen aggasztja a politikai erőszakos cselekmények megtörtént Zimbabvében. Március 11-én 21 követsége esetében merült föl, hogy felvetették a problémát, hogy az elnyomás és az erőszakos cselekmények nem elfogadhatók. A SZADEK csúcs március 2011 márciusában került sor, és a kommunikében is azt szerepel, hogy azonnal meg kell szüntetni az elnyomást, a gyűlöletbeszédet, a zaklatást és az erőszakot. A zimbabwei kormánynak minden szükséges lépést meg kell tennie ahhoz, hogy választásokra kerüljön sor. Fölajánljuk a támogatást is ahhoz, hogy a szedek elvekkelnek megfelelően lehessen megszervezni a demokratikus választásokat, ehhez iránymutatásokat is adunk, és a dél-afrikai támogató fejlesztési közösséggel együtt tudjuk ezt megtenni. A, következtetés, a közvetítés a szedeken keresztül tovább kell, hogy erősítse a stabilitást Afrikában, és az zimbabwei válságot is meg kell oldani Afrika esetében a szedekkel együtt, amely garantálja az általános politikai megállapodás betartását, olyan döntés született, hogy zimbabwei nagykövetet választanak. Egy közlemény alapján most fontos, hogy a kormányjal párbeszédet tartsunk be, és a hararei EU nagykövetnek a pozícióját nem szabad meg nehezítenünk. Minden esetre az összes EU tagállam támogatására is szükség van. Az EU továbbra is a legfőbb támogatója az zimbabwei fejlődésnek. Egyértelműen ki akarjuk fejezni azt a véleményünket, hogy szigorúak vagyunk a rezsimmel szemben, de támogatjuk az embereket. Körülbelül 365 milliós támogatás adja meg az alapját a 2009-es megállapodás végrehajtásának. Ahogy mondtam, mi vagyunk a legfőbb támogatók. Az EU testületek specializált nem kormány szervezeteken keresztül is támogatja a reformok általános politikai megállapodás és a demokratikus folyamatok beindítása céljából emberjogi aktivisták esetében reméljük, hogy a nemzetközi nyomás alapján valóban szabad választásokra tud sor kerülni, normalizálni fog ez a nagyon nehéz helyzet ebben az országban. Köszönöm, elnök úr. Thank you, Mr. Commissioner. Biztos úr, én köszönöm. The debate on Zimbabwe is... Akkor lezártuk a zimbabwei vitát. Folytassuk a szavazással. Először is IYY ügyéről hat módosító indítvány érkezett. Kezdjük a elnézést a